következő napi rendi pontra áttérnénk. Az EPP, az SSD és az ECR frakcióktól bizottság és delegációs jelöléseket kaptam meg, ezek szerepelnek az anyagokban, és hogyha az ülés végéig nincs észrevétel,